<laughs> Hello. Today I have to run. Ma problémák voltak eddig az internet összeköttetésemmel, de úgy tűnik, hogy most sikerült megint, úgyhogy először Joachim Kusznak adnám meg a szót. Busquets asszony befejezte, úgyhogy most a 2019-es mentesítéssel kapcsolatos jelentés előadója kapja meg a szót. Remélem, hogy sikerül vele összeköttetést teremtenünk. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni a számvevőszék előadójának, Gregor úrnak is a jelentést, ezt a teljesítmény jelentést alaposan tanulmányoztam, és volna mégis néhány kérdésem, amelyet szeretnék feltenni. Először azonban egy megjegyzést szeretnék tenni a teljesítményről szóló jelentéssel kapcsolatban. Jónak tartom nagyon, hogy most elkészült ez a jelentés, és ez egy új perspektívát vázol fel. A számvevőszék jelentését kiegészítve. Most sokkal több információt kapunk így a háttérről is, illetve arról, hogy melyek a problémák, melyek a hiányosságok, melyek a gyenge pontok. Most már nem csak egy hibarátára kell korlátozódnunk, hanem sokkal inkább megláthatjuk azt is, hogy adott esetben hol is van a kutya elásva ezért örülök annak, hogy elkészült most ez a jelentést Köszönöm a számbevőszéknek, hogy vették ezt az erőfeszítést. És most konkrétan áttérnék bizonyos kérdésekre. Kicsit nehéz most még értelmeznem, hogy mi is húzódik meg a különböző kvóták és egyéb kis csomagok mögött, amelyek ugye itt említést kerülnek ebben a teljesítmény jelentésben. Először is a Horizon 2020-szal kezdeném, ugyanis a hármas pillér a társadalmi kihívásoknál nagyon sok piros pontot tartalmaz. Szeretném tudni, hogy miért ennyire negatív itt az értékelés. A következő pedig az EFSZ-vel kapcsolatban azt hiszem nincsenek kérdéseim az regionális fejlesztési alap és a kohéziós alap. Itt megint csak elég sok a piros pont, a piros jelzés, úgyhogy a második területnél, ahol a konkrét célkitűzésekről van szó, amelyek támogatják az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság felé való átmenetet, ott szerepel egy pirosan megjelölt rész. Természetesen, hogyha a zöld megállapodásra gondolok, ez kicsit aggaszt, hogy működik majd ez, hogyha már itt, 2019 volt ugyanez az év, de már itt ilyen sok a piros jelzés, a piros pont, hogyan akarjuk akkor ezt zöldé tenni. A második pedig az ötödik fejezetre vonatkozik, ez pedig az a fal kapcsolatos, az alapra vonatkozik, a menekültügyi alapnál. Szeretném tudni, hogy a visszafordítási politikáknál az eredmény miért kétszer is negatív. Végezetül pedig még egy kérdés. Ott pedig tulajdonképpen a mezőgazdasági politikára, ugye a közös agrárpolitikára vonatkozó fejezetnél, szintén az általános célkitűzéseknél a kettes, a természetes erőforrások fenntartható gazdálkodása, illetve a klíma fellépés. A mezőgazdasági rész azért egy kicsit jobbra sikerült, de itt, amikor a klímával kapcsolatos fellépésekről van szó, öt negatív pont szerepel, amit nem igazán értek, hogyan fordulhatott ez elő. Összességében véve számomra nyitott még az a kérdés, hogy ez a teljesítmény jelentés illetve ennek az eredményei, az ebben foglalt eredmények beépültek-e az egész jelentés negatív pontjaiba. Tehát az az értékelés, amelyet itt találunk a hibarátával kapcsolatban, ez hogyan értékelendő? a teljesítményjelentés pontjai, eredményei, ezek ide beépültek, vagy a kettő teljesen független és nem kapcsolódik egymáshoz? Köszönöm, ezek lettek volna a kérdéseim. Köszönöm szépen Kúsz kollégának, most pedig Jan Gregornak adná meg a szót, és Buszkec asszonynak. Köszönöm szépen a kérdéseket. Kúsz előadó. Szeretném megköszönni a jelentéssel kapcsolatban tett általános megjegyzéseit. Remélhetőleg ezáltal ez a teljesítménykeret hosszú távon is működőképessé válik. Összességében véve örülök annak, hogy a mutatókkal kapcsolatban sikerült egy új keretet kidolgoznunk, egy új módszertant, amely alapján a értékelni tudjuk az outputot, azon aspektusokat, amelyek a program működése szempontjából kevésbé relevánsak, és az output indikátorokat is, amelyek alapján a programokat értékeljük. Mindenek előtt ki kell dolgoznunk egy módszertant, amely alapján láthatjuk, hogy a mutatók működnek-e vagy sem. Ezt elemeznünk kell, és ez nem volt egy olyan egyértelmű módszertan, amelyet matematikai elvek alapján alkalmaznánk. Szükség volt egyértelműen kidolgozott célkitűzésekre. Sok mutató esetében a mérföldkövek definíciója, illetve a minősíthető célok hiányoznak, ami megnehezítette az értékelést és éppen ezért ezek a kis szürke háromszögek vagy nézetek esetében a jelentés az, hogy nem tudtuk értékelni megfelelően a helyzetet, ugyanis a teljesítménymutatókkal kapcsolatban hiányoztak információk. Illetve mi a különbség a zöld, zölden, a zöld, illetve a zöld csíkos négyzetek esetében az ezekkel megjelölt pontoknál is hiányoztak a mutatókra vonatkozó adatok, ami miatt nem tudtuk egyértelműen értékelni, hogy mindez teljességgel működik-e vagy sem. Ami a konkrét mutatókat illeti, talán konkrétan térnék majd ki ezekre, általánosságban véve azonban elmondhatom, és ez a klíma fejezetnél általános megállapítás volt. Úgy gondoljuk, hogy a kap intézkedések csekély hatást gyakorolnak a klíma szükségletekre, és a 4.9-es grafikon a jelentésben az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatban azt mutatja, hogy ezek idővel igazából nem csökkennek. Tehát talán ami a mutatókkal kapcsolatos konkrét kérdéseket illeti, talán ezeket jobb volna két oldalon megvitatnunk. Ez remek lenne, ugyanis máskülönben kifutunk az időből. A következő hozzászóló Markus Piper árnyék ellentéstevő a néppárt részéről, majd őt Svetelina Penkova az SND-től. mindkét hozzászóló két percet kap. Markus, hallasz bennünket? Itt vagy? Igen, most működik. Gregor úr, ön az előadásában az imént több mint 10 percen keresztül csak a módszerekről beszélt, és a teljesítmény jelentés csak néhány percet kapott, ezt nem fejtette ki igazából remekül, de ez nem is lehetett másképp, ugyanis 280 milliárd euró kötelezettségvállásunk van, hogyan is tudnánk itt pozitívan elköltött forrásokról beszélni, és a pénzügyi forrásoknál a forrásoknak csak a 70%-át költöttük elő nem említette, hogy a kohéziós alapoknál az esetek kétharmadában az elvárásokat nem értük el, és azt is olvashattuk, hogy az a bizottság értékelésének 40%-a hibákat mutat. Összességében véve ez nem fest le egy különösebben bíztató képet, ebből pedig két következtetést szeretnék levonni. Egyrészt a költekezés szabályszerűségét nem szabad veszélyeztetnünk. Ez úgy kell maradjon, ahogyan eddig is volt egyfelől, másfelől pedig meg kell fontolnunk, hogy nem lenne szükséges -e, nem lenne szükséges drasztikusabb reformokat bevezetnünk. és itt még nem is szeretnék megemlíteni, nem is szeretnék arra gondolni, hogy a recovery összegekkel kapcsolatban mi lesz a helyzet. Nem jelent ez túl nagy terhet önökre nézve? Köszönöm szépen. Köszönöm Markus Piper. Most meghallgatom Cvetelina Pekovát, majd Olivier Sastelt, és aztán Jan Gregornak adnám vissza a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy ismertette ezt a tájékoztatást. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos számunkra megnézni, hogy az európai költségvetés végrehajtása milyen eredményeket mutat fel. Tudja, hogy ez a parlament kontbizottsága számára nagyon fontos, és a bizottság éves igazgatási jelentése nagyon hasznos számunkra, és ez nagyon értékes információkat tartalmaz, ami a számvevőszék 2009-es, 2019-es jelentését is kiegészíti. Két kérdésem volna. Az első az az, hogy a számvevőszék hogyan értékeli a kohéziós politika végrehajtását, és kiegészítő ellenőrzéseket végrehajt-e a bizottság a tagállamokban, a tartalék források értékelésevel kapcsolatban. Ezt azért ez, ez egy hasznos információkat jelent a bizottság számára, vagy ez külön terheket ró a kedvezményezettekre. Ami pedig a következő programozási időszakot illeti, a számvevőszék meg tud-e állapítani pozitív elemeket a jelenlegi teljesítménykeretből, amelyeket valamilyen formában a jövőben is folytatni lehetne. Köszönöm. Danke herzlich. Köszönöm szépen, Cvetelina. Olivier Sásztel következik. Elnök asszony, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek a jelentésért, a beszámolóért és a munkáért. Ez a jelentés természetesen fontos, hiszen specifikus módon elemezzük a költségvetési politika, illetve az európai, az európai politikák hatékonyságát és hatásosságát. Ez egy olyan dolog, aminek a célja az, hogy a végén a számlák azok hibátlanok legyenek, az elszámolás hibátlan legyen, ne legyenek tévedések, és megfelelő áttételes hatással valósuljanak meg az európai politikák. Ez az első elemzés elég vegyes képet mutat, programok, programonként eltérő képet mutat, van, ahol jobb, van, ahol rosszabb, ott beszéltünk a mezőgazdaságról, kohéziós politikáról. Lenne néhány kérdés kérdésem, az Európai Bizottság hogyan szeretné eh, az adatoknak a megbízhatóságát javítani, hiszen eh, hallottuk többször is, hogy eh, nem megbízhatóak. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy nem tudja az adatok hitelességét ellenőrizni, de akkor hogyan lehet megvalósítani mégiscsak a megbízhatóbb adatok rendelkezésre bocsátását, hogyan lehet ebben együttműködni a tagállamokkal. Aztán konkrétan, hogyan lehet az éves teljesítmény és teljesítés több, tehát több éven tartó programok teljesítményének fejlődését, alakulását hogyan lehet utánkövetni. Hogyan hogyan valósul meg az ajánlások utánkövetése, megvalósulnak-e, meg, megszívlelik-e a számvevőszék ajánlásait. És kérdezem azt is, hogy hogyan lehet a zöld egyezményt, az energiapolitikai átalakítást, a, a általában ezeket a zöld és környezetvédelmi politikákat, energiapolitikát úgy megvalósítani, hogy ez minden programban visszatükröződjön a mezőgazdaságban nem látjuk ezt a tendenciát. A széndiokszid kibocsátás növekszik 2015 óta, annak ellenére, hogy a mezőgazdaságban jelentős összegek állnak rendelkezésre ennek csökkentésére. Köszönöm. Köszönöm szépen, Olivier. Akkor megadom a szót Jan Gregornak. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a kérdéseket. Először is elnézést kérek Piper úrtól, hogy túlságosan a metodológiára koncentráltam. Azt gondoltam, hogy ez nagyon fontos volt, hiszen ez volt az első ilyen típusú jelentés, és természetesen a metodológiánk kapcsolatban el kell mondanom, hogy meg kell e, próbálnunk, tehát azt nézzük meg, hogy mennyire re- léteznek releváns beszámolók, jelentések a bizottságok részéről, folytatjuk az értékelési munkát, és a e, saját e, teljesítményorientált speciális auditjainkat is folytatjuk. Évente kb. 35 külön jelentésünk van, számvevőszéki eh, eh, külön jelentésünk van, ezeket próbáljuk agregálni, és az agregációnak köszönhetően elkészíteni a eh, teljesítmény jelentést. nagyon fontosak emellett a szabályozási ellenőrzési testület jelentései is, és ezeket is alapul vesszük a teljesítmény jelentés elkészítéséhez és az ajánlások megfogalmazásához. Ahogy elmondtam a bevezetőmben, a Next Generation EU finanszírozás ugyanolyan ellenőrzés alá kell vonni, mind teljesítmény szempontjából, mind jogszerűség és szabályszerűség szempontjából. Plankova asszony, a kohéziós politika teljesítménye. Nos, ez a megosztott menedzsmentbe tartozik, és az Európai Bizottság már eh, elmondta, hogy a tagállamokkal való együttműködésben hát mindig nehezebb teljes, a munka, mint a közvetlen menedzsmentben. De hadd mondjam el, hogy eh, a teljesítményre vonatkozó információ megbízhatóságának javítására koncentrálunk, és kaptunk erre, koncentrál az Európai Bizottság is, és kaptunk erre vonatkozó öm, megerősítést, hogy dolgoznak ezek, a tagállamoknak is dolgozniuk kell ezen, és ez folyik ez a munka, a legjobb gyakorlatok megosztása az Európai Bizottság részéről, és a bizottság is igyekszik a program indoklások előkészítésével kapcsolatos instrukcióit javítani. Vannak persze határidővel kapcsolatos problémák, a két program 40% alatti megvalósulásáról beszélünk, úgyhogy ez még önmagában nem teljességében nem értékelhető. Úgyhogy ezeket a kérdéseket mindenképpen ki akartam emelni. A teljesítmény tartalék hiánya. Hát hadd mondjam el, hogy ahhoz, hogy a jó teljesítményrendszer legyen a teljesítményre, és a policy designra is koncentrálnunk kell, e, és e, ha nem kapjuk meg idő, illetve ha időben megkapjuk az információkat, akkor a programokat is lehet alakítani, e, a feltételekhez igazítani nemzeti szinten Erről is beszámolt a bizottság. Sasztel úr, a kérdései inkább az Európai Bizottsághoz szóltak szerintem. És azzal kapcsolatban, hogy a zöld egyezményt hogyan lehet a Green Deal-t jobban eh, bevonni, mainstreamelni, erre is koncentráltunk. 2016-ban volt egy külön jelentés a, klíma, a klímával kapcsolatban, és az ajánlások, az ebben a jelentésben szereplő ajánlások falóapját elkészítettük. Egyesek, egyes ajánlásokat nem fogadták el, más ajánlásokat nem hajtották végre a tagállamok. Most van egy új 2020-as jelentésen dolgozunk, az Európai Uniós Költségvetés és a klíma összefüggései, és itt, itt is említjük a kap és a klíma összefüggéseit, illetve a megvalósulási késlekedéseket, vagy illetve határidőket. Igyekszünk, a, tehát a cél az, hogy az Európai Uniós költségvetés 25% a klímacélok megvalósulására forduljon, és lesz erről egy külön jelentés a klíma és európai politikák összefüggéseiről. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök akkor most azt javaslom, hogy az Európai Bizottsághoz intézett kérdéseket végül összefoglalóan válaszolja meg az Európai Bizottság képviselője. Most Viola von Kramon Taupadel és Martina Labajova lesznek még soron, úgyhogy megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen Ján Gregornak a kiváló első teljesítményjelentést, ezzel összességében nagyon elégedettek vagyunk azzal, hogy már létezik ez az intézmény. Képviselők generációi dolgoztak azon, hogy megvalósuljon ez a teljesítményjelentés, úgyhogy nagyon örülök, hogy az első elkészült, és köszönöm a beszámolóját. Több kollega említette már, az, hogy mennyire fontos, hogy megbízható adatok legyenek, és ez az egyik, úgy tűnik, hogy ez a legfontosabb kritérium ahhoz, hogy ezeket a jelentéseket, a jelentéseket el tudjuk készíteni. Ez apróságnak tűnik, de hogyha nincsen megbízható adat, az nagy problémát jelenthet. Az Európai Bizottság egy éven belül megváltoztatta a kritériumokat, ez megnehezíti a munkát. Ráadásul amit láttunk még, az az, hogy a kiigazott, kiigazítás az eredeti érték 50%-a fölé emelkedett, és ez megint csak eh, hát megnehezíti a eh, munkát. Ami a megbízható adatokat illeti, itt a tagállamoknak kell ezeket ugye nyújtani, nem a számbevőszék felelős ezért, a számbevőszék utal erre, hogy ez mennyire fontos, az Európai Bizottságnak kell megbízható adatokat kapni a, a a tagállamoktól, úgyhogy az Európai Bizottsághoz fordulok az adatok megbízhatóságával kapcsolatban. A számvevőszék már évek óta beszámol erről a problémáról. Úgy tűnik, hogy még mindig nem sikerült lezárni ezt a munkát. Az Európai Bizottságnak azt kell megválaszolnia, hogy jobb technikai támogatással lehet-e javítani az adatok megbízhatóságon, vagy arról van-e szó, hogy szándékosan szándékosan rossz adatokat vagy félrevezető adatokat nyújtanak be a tagállamok, esetleg ez a túlságosan pozitív hangvételű beszámolók hatása-e. Másodszor az Európai Unió a hatékonysága és ról e, felől elmozdulunk a hat, hatásosság felé, ez mindenképpen pozitív. Emellett az Európai Bizottságot és a szembevőszéket arra kérnénk, hogy a három I, vagy három E, az ekológia, az etika és az equality, tehát az egyenlőség jobb megvalósulására nagyobb erőfeszítéseket fordítsanak. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Martinának, hogyha be van kapcsoló hozzánk, tud, -e, tud kapcsolódni. Igen, köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm szépen Gregor úrnak a beszámolóját, kedves kollégák. Nagyon örülök, hogy erre az átfogó eh, teljesítménybeszámolóra eh, sor került az Európai Unióra vonatkozóan. Ez egy agregált eh, szinten megvalósuló beszámoló én a 2014-es mentesítés jelentéstevője voltam, hogy én is dolgoztam azon, hogy ez megvalósuljon. Ez tehát elengedhetetlen, hogy lássuk, hogy a teljesítmény ö, hogyan valósul meg a különböző mintavétel, tehát a különböző szakpolitikákban a mintavételnek megfelelően, és ezek milyen kapcsolatban állnak egymással, hogyan lehet ezeket összehasonlítani. Gregor úr, mennyire kell aggódnunk az Európai Unió teljesítményével kapcsolatban? Mit lehet tenni a következő következő MFF-ben, hogy javítsuk a teljesítményt, a, e, egyszerűsíteni kell -e, vagy a túlteljesítést megszüntetni, vagy mind a kettőt. Másodszor, mi lesz a teljesítmény jelentések vagy beszámolás jövője? Mit lehet javítani az önök jelentési tevékenységén? Milyennek a jelentés tételnek a jövője? Jó, köszönöm szépen. Ez egy nagyon érdekes kérdés, úgyhogy meg is adom a szót Jan Gregornak. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a kérdéseket, és köszönöm szépen a dicsérő szavakat a jelentésünkkel kapcsolatban. Kremon, von Kremon asszonynak az ökológia etika összefüggéseivel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy az éves beszámolási munkánkban inkább a klímára koncentrálunk, egy új audit folyik a a 2021-es éves munkaprogram érdekkonfliktusaival kapcsolatban, Úgyhogy ez a jövőben mindenképpen jelentős téma. És emellett a magas szintű teljesítmény jelentés kiterjesztését üdvözölnénk a bizottság részéről a 3-re. Martina Labajova kérdésére kitérve, természetesen örülök annak, hogy a számvevőszék először tudott reagálni a parlament és a tanács kérésére, hogy egy általános agregált teljesítmény jelentést készít, és ez az sorozat, teljesítmény beszámoló sorozat első eleme. Most készítjük a 2020-as jelentést, most ezen dolgozunk. François Roger Casala, francia kollégánk, foglalkozik ezzel kapcsolatban a teljesítménnyel. Azt gondolom, hogy együtt fogunk tudni reagálni az önök kérdéseire, illetve megjegyzéseire. A mentesítési eljárásban ez mindenképpen pozitív elem, vagy egy fontos elem. A programok egy a programokból mintát veszünk, tehát néhány programot kiválasztunk, és rotálunk természetesen, hogy melyik, mikor melyik programot eh, vizsgáljuk. Reméljük, hogy hogy azok az ajánlások, amelyeket az Európai Bizottságnak tettünk, ezeket követik, végrehajtják, és természetesen a kulcsfontosságú elem ezek közül a teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló adatok megbízhatósága. Egyetértek az Európai Bizottsággal abban, hogy a tagállamokkal együttműködve e, a megosztott felelősség körében, e, keretében ez nem egy egyszerű feladat. Minden esetre fontosnak tartom, hogy megfelelő információ áron rendelkezésre és időben, úgyhogy a jövőbeli politikáinkat jobban, jobb adatok alapján tudjuk kialakítani, a meglévőeket kiigazítani, és a programok végrehajtása pedig megvalósítható legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy üdvözölni tudom-e Jett Grant és meg is adnám a szót neki, hogy megválaszolja Olivier Sester és a többi kollega kérdéseit. Nincs hang. I think there is a technical pro problem. Látom, hogy van egy technikai problémánk. I had the <laughs> same problem. So I hope. Nekem is volt hasonló. Nem tudom, hall minket? És esetleg meg is tud szólalni. Uh, not yet, madam. We are getting in touch with him to find out what's going on. Okay. Megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot, ez egy technikus megjegyzése volt. Is there a possibility to connect with the general director? Fel tudjuk venni a kapcsolatot a főigazgató úrral? Yes, madam, we are on the phone with him trying to solve this issue. Telefonon próbáljuk eh, eligazítani, segítséget adni neki. After the general director, we will have a... a főigazgató után tartunk egy kis szünetet, mert a Költségvetési Bizottság kollégáknak, engem is beleértve, szavaznunk kell a Költségvetési Bizottságban, tehát tartunk egy 5 perces szünetet, mielőtt a parlament főtitkára csatlakozna hozzánk. Perhaps Mr. Kuz can take the floor. In... úr esetleg át, átveszi a szót, eh, amíg Kópan úrral eh, helyre jön a kapcsolat, ha kívánja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden elmondhatok még eh, valamit, bár a legtöbb kérdést bilaterálisan fogjuk tisztázni, fogunk tisztázni, és ezért Köszönöm is a számvevőszéknek a lehetőséget, illetve a készséget. Egyébként pedig hálás vagyok ezért az új jelentésért. Meglátjuk, hogy hogyan alakul, illetve hogyan tudjuk majd felhasználni. És gyakorlatilag ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Ganz herzlichen Dank auch an Joachim. Köszönöm még egyszer Joachim Kúsznak, az előadónknak, és most még egyszer szeretnék rákérdezni, hogy a főigazgató úr el tudjuk-e érni, vagy inkább zárjuk le ezt a napi rendi pontot. Speak button. Sajnos továbbra sincs hang. We cannot... Kopman úr, nem halljuk. Látni látjuk, de nem halljuk. Would you please activate your microphone on the... A, mikrof... a mikrofont kellene bekapcsolni, a bal felső sarokba uh, van a képernyőn. Can you hear me, Mr. Kaufman? We, we cannot hear you. Can we try to un- um-, nem halljuk, esetleg ki kellene húzni a fejhallgatóját, nem tudom, hogy a, esetleg a fejhallgatója, a mikrofonja nem működik. Húzza ki, kérem. Teljesen a gépből. Dear Chair, can you hear me now? Most hall, elnök asszony? Igen, halljuk, tessék. Most is hallanak? Jó. Sorry, can you hear me now? Hallanak? Igen, halljuk. Beszélhet. Ah, I'm terribly sorry, uh, liebe Monika, dear chair. Elnézést kérek, uh, kedves Mónika, uh, tisztelt képviselők, uh, ezekért a számítástechnikai problémákért. Nagyon határozottan szeretném megköszönni Jan Gregornak és a számvevőszéknek a munkáját, illetve a képviselőknek a kérdéseit. A kérdésekre válaszként elmondom, hogy a bizottság is most tanulja ezeket a folyamatokat, de ez egy nagyon fontos tanulási folyamat, és a számvevőszék nagyon hasznos dolgokat hívta fel a figyelmünket. Ami a tanulást illeti, egyre szerényebbnek kell lennünk a célokban, realisztikusnak, a 2020-as kutatási projekt célok nem voltak realisztikusak. Ugye a tudományos kutatás ahhoz idő kell, ami pedig a kohéziónak a végrehajtási késedelmeit illeti, erről beszélt a raportőr is és a többi képviselő is, ez azt jelenti, hogy itt öt évvel az MFF elkészítése után Eh, beszélünk a programokról, ugye 7 plusz 3 évről van szó alapvetően, ez eh, néha eh, siralmas eredményeket hoz, de megpróbáljuk behozni ezt a késedelmet. Ami pedig az adatok minőségét illeti, van a jogi keretekben, az egyes programok jogi kereteiben lehetőség arra, hogy itt eltaláljuk, hogy hogyan kell ezt csinálni, és én tudom, hogy az önök bizottsága elkötelezett amellett, hogy az adatok a végfelhasználókról világosabbak legyenek, ami egyrészt egy szabálykövetési oldalról, másrészt pedig teljesítmény oldalról is fontos. E, nyilvánvaló, hogy a jogalapnak is, illetve a jogi keretnek is e, a teljesítési keretet tükröznie kell. Így e, gondolom, hogy előre tudunk lépni. Ami a klímát, a gendert és a biológiai sokszínűséget illeti, az új MFF-nek sokkal komolyabb teljesítmény kerete lesz, és a módszertan is ehhez fog igazodni. A parlamenttel együtt tárgyaljuk majd le a még hátra levő teendőket az MFF vonatkozásában, és ez tulajdonképpen már tervbe is van véve ami az helyreállítási alapot illeti, ami több mint 600 milliárd euró, és a legnagyobb eleme a rendelkezésre álló pénznek, ez egy különleges alap abból a szempontból, hogy teljesítményorientált, gyakorlatilag minden pénzkifizetéstől előzetesen elvárt mértfölkövek alapján eredményt érünk, várunk el ebben a vonatkozásban ez forradalmi lesz, és ezt követően a, a, arra számíthatunk, hogy a teljesítmény tényleg a központi szerepet fogja betölteni. Mi nagyon szívesen együttműködünk továbbra is ezzel a szakbizottsággal, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a teljesítmény eh, a, az tényleg középpontba eh, kerüljön. Köszönöm. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Tisztelt kollégák, szeretném köszönteni a főtitkárunkat, az Európai Parlament főtitkárját, főtitkárát. A 2019-es mentesítési eljárásról lesz szó. Petri Szavama az előadó, és örülök annak, hogy François Roger Casalát is köszönhetem, aki az Európai Számvevőszék életékes tagja, őt megint csak szeretném köszönteni, amiért itt van velünk, és örülök annak, hogy az alelnökünket ugyan nem láttam, a főtitkár urat köszöntöttem először, azért mert először láttam őt itt a teremben, de az alelnökünk is itt, itt van, Pedro Silva Pereira. A főtitkár, a belső ellenőr, Robert Galván, és Michael Ádámot is szeretném köszönteni. aki az Európai Politikai Pártok és Politikai Alapítványok Hatóságát képviseli. Would welcome Mr. Adam because uh, we always debate üdvözlöm őt is, Ádám urat is, beszéltünk már erről, forron üdvözlöm önt is, és eh, a, az írásos válaszokat nagyon köszönöm az Európai Parlament különböző szakszolgálatainak, eh, 192 kérdést kaptak az Európai Parlament 2019-es évéről, és én tudatában vagyok annak, hogy ilyen nagyszámú kérdés megválaszolásához nagyon sok idő és erőfeszítés szükséges a főtitkárság részéről, különösen a koronavírus által sújtott időkben. Ez eh, nagyon dicséretes eh, munka volt a, a, a munka precizitására, külön felhívom a figyelmet itt most az ötös napi rendi pont következik. Először megkapja a szót a számvevőszék, majd a parlament alelnöke, majd a főtitkár, majd a belső könyvvizsgáló, és mindenki öt percet kap ahhoz, hogy elmondja, hogy mit gondol a 2019-es évről. A belső vizsgáló, könyvvizsgálónak, a belső auditornak kétszer ennyi időt biztosítunk, majd ezt követően szólalhat meg a raportőr is, Eh, ezt követik eh, a eh, hozzászólók. Nem tudom, hogy meg tudjuk-e adni minden árnyék előadónak a 5 perc erejéig a szót. Valószínűleg inkább csak 3 perc lesz ebből. Én minden esetre most először Kezelá úrnak adom meg a szót a számbevőszék részéről. Öné a szó, tessék. Kászár Rózsé Kazala. Köszönöm, elnök asszony, és eh, én a magam részéről örülök annak, hogy eh, találkozunk, eh, de valójában én már eddig is figyeltem az önök eh, vitáját, mert eh, arra gondoltam, hogy a jövő évi munkámat befolyásolhatja az, amiről önök az imént beszéltek. Köszönöm tehát eh, a képviselőknek, a főtitkár úrnak, a raportőr úrnak, hölgyeim és uraim, most akkor beszélek azokról a dolgokról, amelyek nagyon szorosan tartalmaznak, tartoznak önökre, de igazándiból kapcsolódnak az imént elhangzott témához is. Az éves jelentésünk 9 fejezetéről fogok beszélni, amely a parlament működési költségeit is tartalmazza. Először is előzetesen szeretném, szeretnék elnőzést kérni azzal, hogy egy kicsit átfedés lesz az előző két témához, mert a kilences fejezet eh, témái részben teljesen megegyeznek a többi intézmény esetében is, és a megállapítások is nagyon hasonlóak. Ami a 2019-es költségvetési évet illeti a parlament kiadásai, azok kb. 2 milliárd eurót tettek ki, ez kb. 19 százaléka az igazgatási költségeknek a többéves pénzügyi keret alapján, eh, ahogy más eh, intézményeknél is mintát vettünk, és azt vizsgáltuk meg, a kifizetésekből vettünk egy mintát, és eh, arra jutottunk, hogy a parlament működésével kapcsolatos kifizetések nem tartalmaznak lényegi hibát, Ugyanakkor a tranzakciók megvizsgálásakor egy megjegyzést is tettünk, valójában egy ajánlást ismétlünk is már, itt is, ismétlünk itt már meg, ezt az ajánlást már korábban is megtettük. Itt egy pártpolitikai kifizetésről van szó. A politikai pártoknak eszközölt kifizetéseknél láttuk azt, hogy nem tartják be a szabályokat, például a közbeszerzésre vonatkozó szabályokat, illetve nincs írásos szerződés, vagy nincsenek igazoló, tanúsító Eh, számlák, eh, és eh, nem bizonyítható a tényleges, hogy ténylegesen mire fizették ki a, a pénzt. Ilyennel már korábban is találkoztunk a múltban, és megállapítottuk ugyanezeket a problémákat a frakciók, illetve egy politikai párt vonatkozásában, egy európai politikai párt vonatkozásában. Ennek megfelelően ezzel kapcsolatban egy ajánlást tettünk a tavalyi évben, és ott a az eljárásokra, illetve a dokumentáció fontosságára hívtuk fel a figyelmet. A 9-es fejezet keretében megvizsgáltuk, csak úgy, mint a többi intézménynél, azt is, hogy mennyiben növekedett a szerződéses munkatársak száma, illetve hogy ez mennyibe került az önök bizottságát korábban ez a téma már e, érdekelte, e, annak fényében, hogy az intézmények és az Európai Parlament is 5%-os létszám csökkentést fogadtak el 2013-2018-as időszakra. De a kérdés és az, hogy az állandó alkalmazottak körében e, a csökkentést esetleg nem kompenzálták-e e, szerződéses alkalmazottak felvételével. Azt találtuk, hogy a szerződéses alkalmazottak száma stabil maradt, e, ugyanakkor a szerződéses alkalmazottak száma folyamatosan egy kicsit emelkedett mégpedig 121 kal növekedett 2012 és 2018 között. A 2012-ben 843 alkalmazott, szerződéses alkalmazott volt, 2018-ban pedig 1866 úgynevezett contract agent volt. Azt láttuk, hogy ennek bizonyos logikus okai is voltak, amelyek ráadásul az összes vizsgálat specializált intézményt eh, érintették a 9-es fejezet eh, keretében. Eh, ilyen okok voltak például az, hogy bevonták a biztonsági szolgálatot és a sofőrszolgálatot az alkalmazotti körbe, Emellett a parlamenten belül létrejött két új főigazgatóság, az egyik a kutatási főigazgatóság, a másik pedig a biztonsági és védelmi főigazgatóság, és ezek mellett a politikai frakciók is megerősítést kaptak, személyzeti megerősítést kaptak. Emellett látjuk azt is, hogy a tisztviselők hiánya esetén bizonyos számú emberre van szükség, hogy a kontinuitást biztosítsa. Belépett Horvátország időközben az Európai Unióba, illetve ebben az időszakban, ez is növelte az alkalmazottak számát, illetve a D kategóriás alkalmazottak fokozatos leváltása, cseréje is megtörtént, tehát mint az összes európai intézménynél láttunk ennek megfelelően a bértömegben növekedést, amely részint az éves indexálás, illetve a jogszabály szerint járó előrelép, előléptetés miatt történt meg ez nagyjából a, az összegzése a megállapításainknak. Szeretném megköszönni a parlament szolgálatainak, illetve a főtitkárnak és a főtitkárságnak is azt a kiváló együttműködést, amit tapasztaltunk az önök részéről, és én természetesen szívesen válaszolok az önök további kérdéseire. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Köszönöm szépen, Kazala úr. Örülök annak, hogy ilyen pontosan és lényegre törően tájékoztatott bennünket ezekről a kérdésekről, és most szeretném köszönteni alelnökünket, az Európai Parlament alelnökét, Pedro Silva Pereirát, és neki is megadnám a szót. Hello, uh, good afternoon. I hope you are... Jó napot kívánok, remélem, hogy mindenki hall engem még. Úgy tűnik, hogy most működik a kapcsolat. Mindenkinek jó napot kívánok tehát és először is hadd mondjam el, hogy nagy örömmel veszek részt ezen az ülésen virtuálisan az Európai Parlament 2019-es évi költségvetésének mentesítéséről van szó. Szeretném megköszönni a tolmácsoknak és a tisztviselőknek azt, hogy ezek az ülések lehetővé válnak, és ezek előre viszik a parlament munkáját megragadnám a lehetőséget, hogy megköszönjem Galvin úrnak azt a hatalmas munkát, amit végzett a költségvetés pozitív elemzése, belső auditorként végzi el ezt a munkát, és távozik is hamarosan. Ebből az alkalomból kívánok neki minden jót és sok sikert, minden eddigi munkáját Őszintén szívből köszönjük. A ívre adott főtitkársági válaszok rendelkezésre állnak, a főtitkár pedig eh, még kitérhet néhány pontosításra, eh, hiszen utána ő beszél néhány prioritásra emlékeztetnék a 2019 éves 19-es év kapcsán. Ezeket eh, részint a büró, részint a Költségvetési Bizottság, részint pedig a parlament teljes ülése, tehát plenáris ülése hozták meg, vagy döntötték el. Alapvetően három fő pillér van a parlamentnek, költ a képviselőkre, költ a tisztviselőkre és költ az épületekre. Ez a nagy három kiadási blokk, és ezek együtt a kétharmadát ölelik fel a költségvetésnek, a maradék egyharmad az technika kommunikáció, nyelvi szolgáltatások, illetve a frakciók működtetése. Én szeretném felhívni a figyelmet a költségvetésből eszközölt legfontosabb beruházásokra. Ezek az alapvető területeket érintették, főleg először is volt egy választási kommunikációs kampány, amely igen sikeres volt és hasznos, fontos, hiszen felhívta az emberek figyelmét a 2019-es választásokra, azoknak a jelentőségére, és arra, hogy hogyan tudnak jól megfontoltan választani azt gondolom, hogy egy átfogó stratégia alapján valósult mindez meg. Ezen erőfeszítések következtében, nem csak ezért, de ezért is láttuk azt, hogy 20 év óta a legmagasabb részvétellel zajlottak a választások. 33 millió euróról volt szó, két költségvetési évet érintve, további 3 millió eurót szántunk a brit kampányra, azt amiatt, hogy el lett halasztva a Nagy-Britannia kilépésének időpontja, tehát ez egy többlet kiadás volt, ami a biztonsági projekteket illeti, komoly beruházások kezdődtek 2016-ban, de ezek folytatódtak 2019-ben is. Ezek a projektek nem csak az infrastruktúrára, az épületekre vonatkoztak, hanem eszközbeszerzést és személyzeti felvételt is jelentettek, valamint kiberbiztonsági beruházásokat. Emellett történt beruházás a képviselők és a tisztviselők munkakörülményeibe is, tehát minőségibb, rugalmasabb munkahelyeket kívántunk biztosítani, többlet eszközbeszerzés is történt, további irodák állnak rendelkezésre a képviselők számára Brüsszelben is és Strasbourgban is. Emellett a digitalizáció is egy komoly beruházás volt, számos területet érintett, itt külön kiemelném az Európai Parlament e-parlament programját, amely egy új IKT eszközöket és megoldásokat jelent, a, valamint a digitális könyvtár program, amely a parlament könyvtárát jobban kutathatóvá teszi, emellett az Electronic Records Management System eh, fejlesztésére hívom fel a figyelmet, illetve a pénzügyigazgatási rendszer megújítására. Történtek beruházások zöld területre is, a közlekedésre, szállításra gondolok itt. Ott nagyon ambiciózus célkitűzéseket fogadtunk el, 40%-os CO2 kibocsátás 2024-ig, illetve e, azt is elmondhatjuk, hogy 2019-ig 37%-kal csökkent a parlament karbonkibocsátása 2006-hoz képest egy teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottra lebontva. Tehát e, jelentősen csökkent a lábnyomunk, a szénlábnyomunk, és e, Emellett felhívom a figyelmet a hibrid járművek beszerzésére, illetve az energiatakarékos lámpatestek beépítésére. 97%-a lett elköltve a pénzügyi költségvetésnek, 1,2%-ot kellett törölni. Ez szerintem egy költségvetési végrehajtás vonatkozásában imponáló adat kihasználtuk a rugalmassági mechanizmust, illetve az éves átvitelt, amely lehetővé teszi, eh, hogy eh, új például építési projektre csoportosítsunk át pénzt, amely lehetővé tette eh, azokat, ezt a, ezt a csodálatos eredményt már, ami a költségvetés végrehajtását illeti. Én is nagy örömmel és nagy érdeklődéssel fogom figyelemmel követni ezt a vitát. Köszönöm szépen. Tisztelt alelnök úr, most pedig a főtitkárunknak szeretném megadni a szót. Ő lehet, hogy nem tudja betartani az időkeretet, úgyhogy szeretném már most jelezni, hogy erre is fel vagyunk készülve. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal szeretném én is kezdeni, hogy köszönetet mondok a számvevőszéknek a munkájáért. Örülök annak, hogy ebben az évben sem voltak materiális hibák, illetve megerősíthetjük, hogy az eddigi programozási időszakkal kapcsolatos kötelezettségünknek, a személyzeti létszám csökkentésének eleget tettünk, és ami a szerződéses alkalmazottakkal kapcsolatos elemzést illeti, valóban ugyanabban a keretben mozogtunk, mint a többi intézmény, illetve a külső szerződéseket szerződéses alkalmazottakkal helyettesítettük, például a sofőrök esetében, ahol konkrét döntés született, és a biztonság esetében is ugyanez mondható el. Én is szeretném megköszönni a pártokkal és a frakciókkal kapcsolatban tett észrevételeket, akiknek a pénzügyi menedzsmentünkben egy sajátos státuszuk van, és nagy függetlenséget élveznek a parlamenti közigazgatás részéről. Különös tekintettel szeretnék ma Gelvin úrnak is köszönetet mondani, ugyanis Gelvin úr jövő évtől nyugdíjba megy, ami azt jelenti, hogy ez az utolsó mentesítési eljárás, amelynek, amelyben ő részt vesz, és láthatjuk, hogy kritikus problémák nem merültek fel, idén sem. Problémák léteznek, de ezeket nem nevezhetjük kritikus fellépéseknek, és ez Gelvin úr munkájának is köszönhető, aki megelőző munkát végzett együttműködve a különböző szolgálatokkal és főigazgatóságokkal és konszenzust alakított ki, amelynek köszönhetően a problémákat fokozatosan sikerült leépíteni, még mielőtt olyan horderejűvé váltak volna, aminek következtében kritikus fellépést igényeltek volna. Objektív, nyugodt hozzáállást tanúsított mindvégig, amiért most szeretnék ezúttal köszönetet mondani neki. Az illetékes alelnök Szilva Pereira úr már sok mindent elmondott a 2019-es évvel kapcsolatban, ez egy választási év volt. Talán három dolgot hangsúlyoznék még ebben a vonatkozásban. Azt hiszem, nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy ez volt az első alkalom, miután, mióta 1979-ben közvetlen választásokat tartottunk, hogy nem csökkent, hanem emelkedett a részvétel aránya. Korábban többé-kevésbé stabil volt a részvételi arány, most azonban 42 ról 50 százalék fölé emelkedett. Ez azt jelenti, hogy eh, ez egy eh, igazi irányváltás, és eh, így hozzájárultunk a Ground Game-nek köszönhetően, hiszen nagyon sok európai állampolgár vett ebben részt, mozgosítottuk a civil társadalmat, sokkal fokozottabban bevontuk őket, a különböző szervezeteket. Példaként említhetnénk, hogy a választás előtti napon volt a Bayern München stadionjában a liga utolsó meccse, a döntője, és azon a napon ugye kék volt a fő résztvevő, ugye az Európai Unió színeibe, színeiben díszítették fel, miből tudni lehetett, hogy másnap parlamenti választásokra kerül sor, európai parlamenti választásokra, és az ilyen fellépések nagyon hasznosak, amelyeket nem is tudnánk másképpen helyettesíteni, tehát a civil társadalom szerepvállalása ezúttal rendkívül fontos volt és szeretnék utalni arra a kampányunkra is, amelynek címe az volt, hogy mit tesz Európa értem. Itt nem magunkról beszéltünk, hanem megvilágítottuk, hogy az állampolgárok szempontjából milyen gyakorlati előnyei vannak Európában, regionális, illetve helyi szinten is. Szilva Pereira alelnök úr már elmondta, hogy a képviselők helyzetét jelentősen javítottuk ebben a ciklusban, és amit kiegészítésképpen még szeretnék elmondani, az az, hogy ehhez nem volt szükségünk arra, hogy külön épületeket béreljünk, vagy építsünk, tehát egy további irodát kapott minden képviselő Strasbourgban, a közvetlen választások óta most első alkalommal, tehát minden képviselőnek van egy saját irodája, és mindezt a létező épületek, épületekkel oldottuk meg az adminisztráció támogatásával, ezért az összes kollégának szeretnék köszönetet mondani, és ez egy nagyon fontos lépés volt. Strasbourgban, Brüsszelben is minden képviselő számára komoly előrelépést értünk el, anélkül, hogy ehhez új épületeket kellett volna igénybe vennünk, akár bérelnünk vagy vásárolnunk. Még egy utolsó gondolat, 2019-20 volt a Brexit eh, éve. Úgy gondolom, hogy eh, az intézmények, az Európai Parlament eh, nagyon korrekt módon járt el a brit kollégákkal szemben is, ugyanis a tisztviselők között megállapodtunk javaslatomra, és az elnökség ezt elfogadta, hogy továbbra is egy meaningful career, tehát egy további karriert építhetnek európai állampolgárokként, nem nemzeti képviselők, nem egy nemzeti állam képviselőjeként. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament e tekintetben nagyon jól járt el. Köszönöm. Köszönöm szépen, főtitkár úr, tisztelt Klaus Welle, és most örülök annak, hogy Robert Galvint is köszönthetem. Ahogyan az imént a főtitkár úr is már említette, most önkövetkezik öné a szó. Kérem nyomja meg a speak gombot. Először is elnök asszony és tisztelt képviselők, szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy a 2019-re vonatkozó éves jelentésemet ismertethetem. Az eljárási szabályzat értelmében a belső ellenőrnek egy éves jelentést kell közzétennie, amelyben az elvégzett belső ellenőrzéseket és a fő ajánlásokat, valamint az ezek alapján megtett lépéseket fel kell vázolnia. Tehát ez a jelentés felvázolja a 2019-es ellenőrzés eredményeit, és a belső ellenőr az egész szervezetre vonatkozó kockázatértékelés alapján jár el. A fő célja ennek az, hogy megállapíthassuk a források allokációval kapcsolatos prioritásokat, azt, hogy melyek azok a kockázati területek, illetve prioritást élvező területek, amelyek különös figyelmet érdemelnek. 2019-re vonatkozóan figyelembe kell vegyük, hogy a pénzügyi szabályzatban, az eljár a közbeszerzéssel kapcsolatban milyen változások következtek be, egy koncesszió alapú rendszerre tértünk át a beszerzőkkel kapcsolatban, a DG Inlo irányításával. A koncesziós szerződések odaítélésével kapcsolatban Brüsszelben és Strasbourgban különös figyelmet fordítottunk ezekre a szerződésekre. Ezen szerződések a a catering szolgáltatásokra vonatkoznak. A fő audit célkitűzése az volt, hogy megerősítsük azt, hogy egy szerződés odaítélésének eljárása megfelel a feltételeknek, a szabályoknak, ez eleget tesz hatékony és költséghatékony módon a parlament igényeinek, és az operatív jelentéstétel alátámasztja a menedzsment elvárásait. Annak érdekében, hogy a célokat konzekvensen elérjük, hét területen szükséges fellépés. A közbeszerzés időzítése, meg kell, hogy feleljen ez az eljárás összetett jellegének. Konkrét tender specifikációk szükségesek, biztosítani kell a tenderek átlátható értékelését egyértelmű kritériumok és a dokumentáció alapján. A validáció meg kell fejlni a jogi szolgálat eh, elvárásainak, a koncesziós szerződések módosítása a szabályzati követelményének megfelelően kell, hogy történjen, és ki kell fejleszteni egy megfelelő monitorozó és jelentéstételi rendszert. Egy 13 pontos fellépési tervet dolgoztunk ki a DG Innoval, és megfelelő időben végre kell hajtani ezeket a pontokat. 2018-ban a kiberbiztonsággal kapcsolatos igényekre vonatkozóan egy értékelést hajtottunk végre, és meghatároztuk, hogy melyek a prioritások a menedzsment érdekében. Az audit arra összpontosított, hogy a hozzáférési menedzsment milyen követelményeket támaszt. A jelentés értelmében az audit megállapította, hogy ahhoz, hogy az ellenőrzési modellek támogassák a szervezet célkitűzéseit három területen van javítani való. Egyfelől minimumra kell korlátozni a kiváltságos hozzáférést a Linux infrastruktúrához az úgynevezett szuperfelhasználók számára, akik között lehetnek külső felhasználók is. Ezekbe tartozik az, hogy továbbra is korlátozni kell a hozzáférést az applikáció adatbázisához. Harmadszor pedig a helyi rendszeradminisztrátor szintjén biztonsági biztonsági mm, rendszert kell létrehozni annak érdekében, hogy a hozzáférési ellenőrzés megtörténjen. A DJI Technek javaslatokat tettünk ezeknek a kérdéseknek a e, kezelésére, e, felvetésére. A e, látogatói csoportokkal kapcsolatban a DigiCom eljárásainak a biztonsági feltételeit kellett megvizsgálni ahhoz, hogy hogy a látogatói csoportok jöhessenek a parlamentbe, és értékelni kellett az eljárások hatékonyságát és hatásosságát és gazdaságosságát. A látogató csoport a vonatkozó új szabályok elfogadására került sor 2016-ban, ezek 2017. januárjában kezdtek, élet, léptek életbe. Nagy kihívásokkal kapcsolatban kihívások merültek fel a Digicom számára, és az tudatosság erősítése nagyon fontos volt ahhoz, hogy javítsuk az eljárásokat. A menedzsment és kontroll keret javítására még mindig van lehetőség a látogatói csoportokkal kapcsolatban is. Négy területet emelnék ki először is hatékonyság és hatásosság a végrehajtás területében a pénzügyi hozzájárulásokkal kapcsolatban. A e, támogatható költségek jobb meghatározása és a támogatatósági időszak jog meghatározása másodszor ex ante és ex post belső e, audit, illetve ellenőrzések a visszatérítésekkel kapcsolatban harmadszor teljes megfelelés a támogatott látogatói csoportok számára. Harmadszor menedzsment, negyedszer harmad menedzsment és kontroll szabályok a látogatói csoport programokkal kapcsolatban. Ahhoz, hogy ezeket a problémákat megoldjuk, egy 14 pontos listát javasolt a belső audit. A politikai pártok és a politikai eh, frakciókra vonatkozó eh, eh, kérdésekkel kapcsolatban a politikai pártokra és alapítványokra vonatkozó statútumszabályok végrehajtása fontos. A politikai pártok és alapítványok ellenőrzése egy független szerv részéről történik, ez az Európai Unió új szerve, a fő célkitűzések, hogy biztosítsuk az eljárások hatékonyságát, hatásosságát, amelyek arra vonatkoznak, hogy a pártok és alapítványok milyen költségek visszatérítésére jogosultak illetve értékelni kell az új rendelet végrehajtásának mm, feltételeit. A az elérte eredmények hatásosságának értékelése és folytatódik, és a DG Finance és az említett hatóság közötti kapcsolat is tovább folyik, együttműködés is tovább folyik. 2016. január 1-én új statutum lépett életbe, a parlamenti asszisztensek költségtérítésével, illetve parlamenti asszisztenseknek fizetett járulékokkal kapcsolatos ellenőrzést folytattunk, hogy megnézzük, hogy a menedzsment és kontroll eljárások megfelelnek a feltételeknek, és a helyi parlamenti asszisztensek vonatkozó szabályokat betartják. hogy biztosítsuk az audit célkitűzése következetes végrehajtását, további eh, fellépésekre kerül sor. A eh, kifizetői ügynökökre eh, vonatkozó kötelezettségek, illetve bizonyos szabályok további tisztázása. Ezeket az előzetes eredményeket a DigiFinance eh, munkatársaival megtárgyaltuk. Aztán említenem kell még egy megbízást, ami arra vonatkozott, hogy az intézmények védelmi szintjét előzetesen eh, mérjük fel 2018 végi új szabályoknak megfelelően. Ez ennek a célkitűzése az volt, hogy a, ke- a célkitűzés az volt, hogy a keretnek való megfelelést meg tudjuk erősíteni, és megfelelően biztos, hogy megállapítsuk, hogy megfelelően biztosítják-e a személyes adatokat és az privát adatokat. Most a 2020-as programra vonatkozó jelentés elfogadásán dolgozunk. E, évente kétszer a belső audit egy follow készít a e, további e, jelentésekben szereplő ajánlások végrehajtásával kapcsolatban, és 36 fellépést tudtunk lezárni, ezeknek köszönhetően. Ahogy a főtitkár is említette, egyetlen nyitott fellépés sem képezi kritikatárgyát. A a jelentés kitér arra is, hogy a legjobb gyakorlat tanultok, hogyan valósulnak meg, a vállalatirányításban tanult legjobb gyakorlatok hogy valósulnak itt meg. 2019-ben tehát nem volt semmi mérehajtó az belső audittal kapcsolatos kritika. Szeretnék köszönetet mondani a munkatársaknak, köszönöm szépen a kedves megjegyzéseiket, mind a főtitkár úr, mind Szilva Pereira eh, úr eh, kedves szavait a munkámmal és személyemmel kapcsolatban, és eh, a belső audit kiváló együttműködést folytatott az érintett osztályokkal. Köszönöm szépen, elnök asszony, sajnálom, hogy egy kicsit hosszabbra húztam. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és nagyon elkötelezett munkát végez ön az Európai Parlament érdekében, hogyha egy perccel többet beszél, ez abszolút rendben van. Michael Adamnak adom meg a szót. Kérem, nyomja meg a speak gombot. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy hallanak. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak. Nagy örömmel mutatom be a 2019-es éves jelentésünket az európai politikai pártok és alapítványokra vonatkozóan. 2019-es év egy kivételes év volt a hatóság számára két okból. Egyrészt természetesen az európai parlamenti választások miatt, és ez számos kérdést vet fel az európai politikai pártok szerepéről ezen kampány során. Másodszor pedig 2019-ben a hatóság a politikai pártok és alapítványok számadását első alkalommal vizsgálta meg. Mind a két dologról rá szeretnék kitérni. Kezdeném a választásokkal. De egy bizonyos komplexitást látunk a 11 41-es szabálya, kapcsolatban, ami arra vonatkozik, hogy az európai politikai pártok a kampányban hogyan vehetnek részt, illetve tiltott a nemzeti pártok finanszírozása közvetlen vagy közvetett módon. A hatóság együtt az Európai Parlament pénzügyi főigazgatósával három, öt elv kidolgozását öt elvet dolgozott ki, és ezeknek a célja, hogy iránymutatást adjanak az európai politikai pártoknak a kampány során. Az elvek mögötti kérdés mindig az, hogy egy kampány mikor európai kampány, mikor tekinthető ez európai kampánynak. Röviden végigmegyek ezeken az elveken, és hogyha vannak kérdéseik ezekkel kapcsolatban, akkor erre majd még kitérek a kérdés-válasz körben az első, a hatály. A kampány európai hatályú legyen, tehát több tagállamra terjedjen ki. Másodszor európai tartalma legyen, az európai politikai pártok európai témákra koncentráljanak. Harmadszor az ownership, tehát um, az európai politikai pártok uh, saját kampányáról legyen szó, és az európai politikai párt érdekében álljon ez a uh, kampány, ne pedig a nemzeti uh, párt érdekében. Negyedszer a szerző világos legyen, hogy egy európai politikai párt hozta létre, és ő a szellemi tulajdonosa a kampánynak, és végül a nemzeti jog, az Európai Uniós pártok kampánya feleljen meg a nemzeti jogszabályoknak. Az európai politikai pártok üdvözölték a hatóság és a Digi Finance által kidolgozott elveket, de ez még mindig komplex terület, azonban ez hát a szabály komplexitása miatt van. A törvényhozó a következő 2024-es választások előtt jó lenne, hogyha a 1141-es rendelete reformján elgondolkodna ennek érdekében. Azt második pont pedig az európai eh, pártok és eh, alapítványok eh, számadása. 2019-ben először vizsgáltuk meg ezt, ez volt az európai politikai pártok és alapítványok számára is az első év, amikor az új elveknek, az új szabályoknak megfelelően működtek, és a hatóság életében is az első év volt ez. Minden ilyen rendszer esetében ugye vannak kezdeti nehézségek, az bele kell jönni a munkába, az információ a, a, átadása, a beszámolás, a beszámolás tartalma, a beszámolás ö, időköze, ö, ütemterve, ezek ö, voltak a nehézségek. Végül pedig természetesen merülnek fel kérdések azzal kapcsolatban is, hogy a pénzügyi utalásokat, a pénzügyi tevékenységet hogyan osztályozzuk. Összességében azt gondolom, hogy eléggé együttműködő jelleg jellemezte a hatóság és a pártok és alapítványok együttműködését, segítséget nyújtottunk, magyarázatot adtunk, különböző táblázatokat, mintákat adtunk, hogy segítsük a beszámolást a pártok és az alapítványok részéről, és azt gondolom, hogy a pártok és az alapítványok is szeretnének megfelelni a jogszabálynak, úgyhogy az együttműködés eredménye mindenképpen pozitív. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom a kérdéseket. Sajnos az elnököt nem halljuk. Sorry, sir, we cannot hear. Az elnököt sajnos nem halljuk, úgyhogy a kapcsolatot frissíti a technikai szolgálat. Please press the speak button. Oh, yes, thank you. I just didn't hear the chair give... Köszönöm, csak nem hallottam, hogy az elnök megadta a szót, de köszönöm mindenkinek, köszönöm az elnök asszonynak is. Köszönöm Kazala úrnak a számbevőszék részéről, Szila Pelére alelnöknek, Klaus Welle főtitkárnak, és a kedves kollégáknak is. Köszönöm mindenkinek az eddig elhangzottakat. Külön megköszönöm a főtitkárnak a nagyon átfogó írásbeli válaszokat a képviselő kérdéseire, és köszönöm a jó együttműködést a főigazgatások között, a jó együttműködést a főigazgatóságok között a járvány körülmények ellenére. A mentesítési eljárás szerepe rendkívül fontos, hiszen a költségvetésünk az összes Európai Uniós intézmény majdnem ötödét teszi ki. Meg kell itt jegyezni, hogy noha euróban nőtt az Európai Parlament költségvetése, az aránya 19,8 százalékról 18,5 ra csökkent 2019-re, néhány év alatt. Meghallgatva az itt elhangzottakat, a parlament főbeseményeire szeretnék eh, most koncentrálni, eh, illetve feltárni bizonyos aggodalmakat, és vele, illetve Gavin úrnak címezni bizonyos kérdéseket. Ahogy tudjuk, a választások után felálló új parlament komoly feladat elé állt, hiszen új képviselőket kellett fogadni, illetve a velük járó új asszisztenseket, alkalmazottakat. Ugyanakkor képviselőként ezt szerintem jó élményként eh, éltük meg, ott volt a Welcome Village, illetve az irodák felújítása a választási szünetben, amely még a tervezethez képest is gyorsan eh, lezajlott. Az Inló főigazgatóság nagyszerű munkát végzett összességében, tehát a 2019 évet eh, a különlegessége ellenére pozitív eh, dolgok jellemezték, hogyha átfogó az előzetes tervezés és stratégia alkotás, akkor átfogó problémákra is lehet jó választ adni. A Brexit háromszori halász, ha, halasztása nyilván okozott költségvetési problémákat, eh, erre nem lehetett számítani hiszen nem számoltunk azzal, hogy választási kampányt kell csinálni Nagy-Britanniában, illetve nem lett bekalkulálva a brit képviselők és asszisztensek fizetése még egy évig. A Brexittel kapcsolatos transferek összességében 19,2 millió eurót tettek ki. Ami a választásokat illeti, a KOM főigazgatóságnak gratulálok a sikeres kampányhoz, amelyet már 2018-ban elkezdtek, és amelynek betudható, hogy nőtt a szavazók száma. Most először fordult elő ilyen 1979 óta, hogy az előző választáshoz képest nőtt a részvétel. Nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy a parlament láthatóságát növeljék, illetve megvédjék az infor- a dezinformációs és kiber eh, hadviselési fellépésekkel szemben a parlamentet. Ez alatt a jogalkotási ciklus alatt is javítani kell ezeket a dolgokat, hogy a polgárok még szorosabban kötődjenek ehhez az intézményhez, és hogy az elkövetkező kampányban is építhessünk ezekre a pozitív trendekre. A főtitkárhoz ezek alapján az alábbi kérdésem van. Hogyan folytatta ezeknek az eszközöknek és a stratégiáknak a továbbfejlesztését a választás után, különös tekintettel a parlament védelmét a dezinformációs kampányokkal szemben, valamint hogyan próbálja az Európai Parlament láthatóságát biztosítani a tagállamokban, illetve vannak-e jelenleg erre vonatkozó stratégiák. Találkoztam eh, számos főigazgatóval, és noha a főigazgatók eh, feladatai rendkívül eltérőek lehetnek, eh, vannak általános aggodalmak és olyan területek, ahol van helye a javításnak, javulásnak. Három dologra hívnám itt fel a figyelmet. Az egyik az, hogy el kell ismernünk az MFF-nek azt a döntését, hogy az adminisztrációs bértömeget csökkentette, ez növelte a munkaterhelést, most legyen szó a bizottságokról, vagy az adminisztratív munkatársakról. Ezt nem lehet tovább feszíteni, megoldást kell keresni erre a problémára. Visszatekintve 2019-re teljesen egyértelmű az innovatív technológiai megoldások iránti igény azért, hogy megoldjuk a problémákat, növeljük a hatékonyságot, és felszabadítsuk az emberi erőforrásokat más területeken végzendő munkára. Megfelelő alkalmazása, intelligens alkalmazása a technológiáknak horizontálisan a teljes operatív területen sok haszonnal járhat. Az én értelmezésemben nem csak a személyzet elégtelen volt a létszáma miatt vannak bajban a főigazgatóságok, hanem nehezükre esik megfelelő munkaerőt toborozniuk a magán szektorral szemben. Ez biztonsági kockázatot is jelent, kiszolgáltatottá teszi az intézményt, és kiszolgáltat bennünket a külső szakértelemnek hogyha a parlament csökkenteni akarja a kockázatokat, és be akarja vonni a házon belülre e, bizonyos típusú e, feladatok ellátási képességét, akkor a vonzerejét ennek a parlamentnek, mint foglalkoztatónak növelnie kell, mint munkaadónak növelnie kell e, soha nem látott kihívást jelent a Covid járvány is. Teljesen meg kellett változtatnunk a működésünk rendjét, el kell ismerni a digitalizáció rendkívüli felgyorsulását, amelyért leginkább az ITEK főigazgatóságot illeti dicséret, és ez lehetővé tette a munkánk további végzését. Intézményként fél év alatt a parlament megtette azt, amit egyébként körülbelül két év alatt lehetett volna meglépni, és ez a munka még folyamatban is van. Nem tudjuk, hogy a helyzet hogyan fog még változni, de arra rá kell mutatni, hogy mennyire fontos az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a képviselők visszatérhessenek szokásos munkamódszereikhez, munkavégzésükhöz, tehát fizikailag minél hamarabb jelen lehessenek a parlament épületében. Fokozatosan fel kell számolni a korlátozásokat, ha körülmények azt megengedik, és a parlamentet újra meg kell nyitni. A jelenlegi működési menet csak ideiglenesnek tekinthető, és semmilyen módon nem lehet hosszú távú normalitás. Van még néhány megjegyzésem azokról a kihívásokról, amelyekkel a parlament 2019-ben szembe kellett, hogy nézzen Galvin úr. Nagyon örülök annak, hogy szisztemikus problémákat a belső audit folyamán nem észlelt, de egy aggasztó trendet láttam, hogy elvégzendő feladatokat 2020-ban vittek át, ami kumulálta a kockázatokat a minden audit legyen az befejezett, vagy még folyamatban lévő fényében, mit gondol a legnagyobb kockázatnak a parlament szempontjából, és milyen, mikor várhatjuk azt, hogy az audit jelentést véglegesítik, az audit jelentéseket véglegesítik? Vannak fontos biztonsági kérdések is, amelyekre, amelyekre oda kell figyelni. Történtek lopások, nem fogadható el, hogy ezek a lopások folytatódjanak. Mindent meg kell tenni azok felszámolása érdekében, illetve a, amikor kézzel kell egy rendszerbe információt tenni, akkor felhalmozódnak munkafolyamatok, ezt a backlogot kell felszámolni. Összefoglaló, összefoglalásképpen Ugye vannak aggodalmak a személyzettel kapcsolatban, nevezetesen, hogy kevesen vannak, és nehéz újakat találni, felvenni. Új módszerek jöttek létre a kampány során, növelték a láthatóságát a parlamentnek, és fellépünk a dezinformáció ellen. A harmadik dolog az az, hogy a kiberbiztonság, eszközvédelem, innováció technológiai megoldásokra még nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és ahhoz, hogy a jogalkotási munka folytatódhasson, illetve a legmagasabb szinten, legnagyobb minőségben folyhasson, a COVID különleges intézkedéseket ki kell vezetni, minél hamarabb, amikor csak lehetséges. Galvin úr nagyon alaposan meg fogom viselni, eh, meg fogom figyelni és vizsgálni az ellenőrzési keretekkel kapcsolatos, a, a látogatói csoportok ellenőrzésével kapcsolatos e, szabályokat. Ezt e, Galvin úr előadása e, folyamán határoztam el. Köszönöm, Petri úr, és akkor Szárvama úr, Petri Szárvama. Nem tudom, a főtitkár válaszol akkor az eddig elhangzott kérdésekre, és aztán utána folytatjuk. Ja, Köszönöm szépen. Köszönöm. Először is én is szeretném a Welcome village kapcsolatos kedves szavakat megköszönni, illetve a felújítással kapcsolatos megjegyzéseket. A DJ Inlo és a DJ ITEC is sikeresen még birkozott ezekkel a feladatokkal, ami a kérdéseket illeti, mit teszünk a kiberbiztonság terén. Először is az elnökség az intézményközi kereten belül együttműködést folytat, és egy különleges költségvetést is rendelkezésre bocsátottunk. Az illetékes főigazgatóság támogatást kért, különösen a kiberbiztonság területén. Azt hiszem, hogy két millió euróra rúg a kiegészítő összeg, amelyet rendelkezésre bocsátottunk, ami azonban lényeges, az az, hogy képzett munkatársaink vannak, és meg kell jegyezzük, hogy itt nem vagyunk versenyképesek, ugyanis itt tulajdonképpen a személyzeti szabályzat két reformjáért fizetünk, éppen ezért a kezdő fizetések egyre inkább csökkentek, és ezekkel a csökkenő fizetésekkel a munkaerőpiacon, amely azért eléggé javult az elmúlt évek során, több országban nem vagyunk már versenyképesek. Ennek eredményeképpen a földrajzi egyensúlyt már nem sikerült, már így nem sikerül bizonyítani, biztosítani. Hogy egy példát említsek, Luxemburgban több mint 2080 munkatársunk van a 40 év alatti korosztályból, azonban a parlament egyetlen egy luxemburgi állampolgárt sem foglalkoztat, ugyanis a luxemburgi munkaerőpiacon nem vagyunk versenyképesek. Ez vonatkozik egyébként más tagállamokra is, mint Svédország, ahol egész egyszerűen egyre inkább háttérbe szorulunk. Ami pedig a felgyorsított digitalizációt illeti a válság idején, a stratégiai végrehajtási keret szempontjából voltak terveink a félidőre vonatkozóan, ezeket az elmúlt hónapokban végrehajtottuk, tehát a stratégiai tervezésre vonatkozó munkaeszközök nagyon nagy segítséget nyújtottak számunkra a válság során. Az előadó azt is kérte, hogy a képviselők munka körülményei térjenek vissza a normalitáshoz fizikai jelenléttel. Az elnök október végén egy nehéz döntést kellett, hogy meghozzon, mert Belgiumban a fertőzési arány hetente 100 ezer főre kivetítve több mint ezer szemét érintett, több mint 20 szorosa ez annak az értéknek, ami alapján vörös zónával minősítenek egy területet, tehát nem volt az sem biztos, hogy a kapacitás kielégítő az országban. A november 23-ai elnökségi ülésre egy feljegyzés dolgozok most ki, amiből megvizsgálhatjuk azt, hogy kiegészítő intézkedésekkel hogyan tudunk minél gyorsabban visszatérni egy olyan helyzethez, amelyben fizikailag is jelen vannak a képviselők. Köszönöm szépen, főtitkár úr. Most pedig Robert Galvinnek adom meg a szót, ugyanis két kérdést is intéztek hozzá. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, és köszönöm az előadónak is a kérdéseit. Az első arra vonatkozott, ami véleményem szerint a legnagyobb kockázat, a legnagyobb különálló egyéni kockázat, amelyet azonosítottunk, és ez a kiberbiztonságra vonatkozik. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy az elmúlt két év során prioritást tulajdonítottunk annak, hogy megvizsgáljuk, hogyan kezeljük ezt a kockázatot. Meg kellett vizsgálnunk különös tekintettel azt, hogy az információs rendszerek biztonságának irányítását hogyan tudjuk megerősíteni, és egy információ biztonsági rendszert is elfogadtunk. Volt egy átfogó cselekvési tervünk is 2018-ból, ez egy felülvizsgálat volt, amelynek végrehajtására az év végén kerül sor, és az IT eszközök, a hardware, a szoftver és a hálózatok kockázatainak azonosítását is javítottuk. Egy központi technikai rendszer létrehozásával, és kidolgoztunk olyan intézkedéseket, amelyek által jobban beazonosíthatjuk és kezelhetjük a kiberbiztonsági kockázatokat, és a kapacitásokat javíthatjuk. Mindezt úgy tettük, hogy az illetékes biztonsági felelőssel egyeztettünk, és bízom abban, hogyha előrelépünk majd, akkor láthatjuk, hogy a lépések eredményesek voltak, de továbbra is prioritást, prioritásként kezeljük ezt. Éppen ezért folyik most az azonossági és hozzáférési menedzsment vizsgálata. Szeretnék arra is kitérni, hogy a menedzsmenttel jóvá hagytunk egy cselekvési tervet. A jelentés tételünk alapja az, hogy nem pusztán ajánlásokat fogalmazunk meg. Egy hat hónapos időszak elteltével mindig sor kerül az ajánlások felülvizsgálására. Történnek lépések, ugyanakkor a kockázatokat egy olyan szintre kell leszorítani, amikor is a fellépést megszüntethetjük. Csökkentenünk kell a kockázatot, például jelentős forrásokból. A cselekvések végrehajtásának felgyorsítása szempontjából a pillanat nem feltétlenül jelent egy materiális kockázatot, és értem azt, hogy az előadó ennek az auditnak az eredményét szeretné felhasználni. Ennek a véglegesítése a DigiComban most folyik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Most Lara Wolters következik, és Lara után Zsilboyé következik. Köszönöm szépen, Monika. Volna néhány kérdésem vele úrhoz, és szeretném megköszönni neki azt, hogy már írásban is kaptunk információt. Szeretnék egyetérteni Petri hozzászólásával is, abban a tekintetben, hogy a parlament milyen gyorsan alkalmazkodott az új feltételekhez, az új körülményekhez. Az első kérdésem után szeretnék az önkéntes nyugdíj alapra is kitérni, mert ez nyugtalanít most. Először is az anyassági szabadságra térnék ki. Ezzel kapcsolatban az ön válasza a dokumentumban szerintem pozitív kicsengés. Ön azt mondta, hogy a távszavazása kapcsolatos bármely további döntést a bürohoz meg, és ehhez szükség volna a házszabály módosítására. Szeretném megtudni, hogy most a büró hatáskörébe tartozik-e az, hogy egy ilyen szintű döntést meghozzon, és amennyiben ez így van, ez pozitív lenne, de én korábban úgy értelmeztem, hogy a tanácsnak a választási törvény hatodik cikkét kellene módosítania. Egy másik kérdésem pedig a takarító személyzetre vonatkozott, ez a 91-es kérdésem volt, azzal kapcsolatban, hogy lesz egy felmérés arról, hogy ők elégedettek a munkakörülményeikkel, de erre a kérdésemre azt a választ kaptam, hogy a távmunkával elégedett a parlament személyzete a 2018-as mentesítési eljárás után végrehajtanak egy ilyen felmérést a vendéglátásban, illetve a takarító személyzetre vonatkozóan. Ami pedig a nyugdíj alapot illeti, a 11-es kérdésem, arra vonatkozott, hogy szigorúbb szabályok vonatkoznak-e a kiegészítő jövedelmekre a képviselők részéről, és megváltoztatják-e a magatartási kódexet, de ez a magatartási kódex természetesen elvárja a képviselőktől, hogy az, hogy betartsák a szabályokat. Szeretném tudni, hogy a magatartási kódex szellemiségét hogyan érvényesítik, hogyan gondoskodnak arról, hogy ezt betartsák a képviselők. Ami pedig az alapot illeti, nyilván ön is tisztában van azzal, hogy ennek a jogi természete, amelyről a megállapodás ugye 2009-ben született, a luxemburgi jogszabályok hatájába tartozik, és én egy független kutatást is végeztem ezzel kapcsolatban. Ez egy szika alap, amelyre a luxemburgi jogszabályok vonatkoznak, és ez a résztvevők számára garanciát nyújt, amennyiben erről egy szerződés keretében döntenek. Egy szerződés ez esetben az alap és az Európai Parlament között. Ez a szika alap nem nyújt ilyen biztosítékokat, hiszen a résztvények értéke nőhet, csökkenhet, lehet fluktuáció, de maga ez az eszköz nem nyújt ilyen biztosítékot. A szerződés az Európai Parlamenttel úgy tűnik, hogy nem jött létre, és ezt a nyugdíjakról a múlt héten tartott meghallgatásunk során is megerősítették, ezért a kérdésem, és erre egy egyértelmű választ szeretnék. Tisztában van-e azzal, hogy létezik egy ilyen szerződés, vagy hiányzik-e ez, mert amennyiben nem létezik, szeretném tudni, hogy a büró mire alapozta 2009-ben azt a döntését, hogy ez az alap nyújt ilyen garanciát. Hogyan tudtak kötelezettséget vállalni ezzel az alappal. Ez nagyon fontos, hogy hiszen itt gyakorlatilag az adófizetők azok, akik jót állnak az alapért. Az ön válasza nagyon rövid volt a kérdésre. Azt említette, hogy feltárták 2015-ben és 2018-ban a jogi alapokat, de én akkor még nem voltam parlamenti képviselő, úgyhogy számomra ez nem releváns, és igazából nem is válaszolja meg a kérdésemet. Tehát ezt sajnálom, de nem tudom elfogadni kérdésemre válaszként. Szeretnék egy egyértelmű választ kapni. A 2015-ös és 18 as felmérést, ha lehet, szeretném megkapni, szeretnék ebbe betekintést nyerni, és amennyiben valóban nem jött létre szerződés, és a büró politikai értelemben járt el, jogi alapok helyett, szeretném tudni, hogy likvidálhatjuk-e az alapot, illetve növelhetjük-e a, növelhető-e a nyugdíjkorhatár, és megfelelő az ön véleménye szerint az, hogy a nyugdíjjogosultságot csökkentsük a következő évekre nézve, illetve milyen mértékben. Köszönöm. Hát ez jó néhány kérdés volt. Most pedig Zsilbai következik a Rinyú részéről. Euh. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Monika, tisztelt elnök asszony, köszönöm a főtitkár úrnak a szavait. Önhöz tennék fel egy kérdést, és számos kérdésre már kaptunk is választ az idén öntől, ez megint csak egy rekord, és ez csak arról tanúskodik, hogy milyen nagy érdeklődéssel fordulunk ezen feladat felé. A 2019-re szeretnék kitérni ugye az előző évről beszélek most, általában az adott évről, vagy az előző évről beszélünk. A 2019-re szeretnék kitérni. Az Európai Parlament hogyan hogyan tudott a Brexit különböző fejleményeihez igazodni. Nekünk politikailag ez nehéz, önnek gondolom administratív módon nehéz a folyamat során felmerülő különböző bukkanokra eh, eh, reagálni, hogy most kilépnek, aztán mégis maradnak, aztán mégis kilépnek, de később lépnek ki. Eh, ez az első kérdésem. A ugye az európai választások voltak az Egyesült Királyságban, hiszen egy kommunikációs kampány folyt a Nagy-Britanniában annak idején, főleg arról beszéltek ennek a kampánynak, ezzel a kampány alatt, hogy vegyenek részt a polgárok a választásokon. Az egész Európai Unióban ez a rekord részvételt produkált az Egyesült Királyságban különösen. Úgyhogy szeretnék Szeretném kérdezni, hogy milyen tanulságokat lehet ebből levonni, és milyen szinten lehetne milyen kritériumokat lehetne felállítani, az Egyesült Királyságot mennyiben lehetne olyan országnak tekinteni, amelyben hát felmerül annak ugye a kockázata, hogy félrevezető híreket híreket tesznek közzé azért, hogy az Európai Uniót diszkreditálják. Én személy szerint azt gondolom, hogy mind a 27 tagállamban felmerül ennek a kockázata, ezt nem szabad elfelejteni. Az Európai Parlament kommunikációs osztályának nem a feladata a politika csinálás, ez a politikusok feladata, de akkor is azt megteheti, hogy az, azokat az eszközöket erősíti, amelyeken a valós tájékoztatást tudjuk a polgároknak nyújtani, a, a tényeket eljutatni a polgárokhoz, aztán a liaison írod, irodák, londoni összekötő iroda szerepe is fontos volt a kampány során, ezt is hallottuk. Lehet-e ezt a kezdeményezést más országokra is alkalmazni? Általánosságban köszönöm szépen a munkáját, amelyel segít bennünket. 2020-as év ugye nehéz munkakörülményeket hozott, 2019-ben eh, igyekeztek eh, a eh, munkák megkezdését egyszerűsíteni, megkönnyíteni. Én, mint új képviselő, erről mindenképpen beszámolhatok, hogy, hogy mm, mindent megtettek ennek érdekében. 2019-ben ugye nagyon sok új képviselőt választottak meg, tehát sok új első mandátumát betöltő képviselőt kellett segíteni, és a személyügyi főigazgatóság teljesen hát elmerült a, a, a, a abban, hogy segítsen nekünk, túlságosan hát úsztak gyakorlatilag a kérvényekben, a kérésekben, hogy asszisztens találjanak, és hogyan lehet a jövőre nézve ezt a, ezt a tanulságokat levonni eh, arra vonatkozóan, hogy a mandátum első hónapjai eh, egy kicsit zökönömentesebben eh, folyjanak, tehát hogy esetleg lehetővé tegyék az új képviselők számára, hogy gyorsan zökönömentesen tudják elkezdeni a munkát, esetleg átmenetileg több munkatársat felvenni, aki az új képviselőket segíti. Köszönöm. encore une Daniel Freund. Daniel Freund a következő, aki hozzászólhat. Sajnos a hangminőség nagyon rossz. Sajnos nem halljuk a hozzászólót rendesen. I'm sorry, Mr. Freund, we cannot hear your uh, sound. Just a moment, I will refresh your connection. Can, can you try to speak again, please? Oh, okay. I refresh it. Thank you. Vielleicht nehmen wir doch ganz kurz Thomas Sedowski. Jó, akkor Tomás Stehovski egy perc, és uh, Isabel Garcia Munoz, és aztán utána következik majd Freud, de nem, most mégis működik Freud úrnak a kapcsolat, az internetes összekötetése. Igen, igen, halljuk, halljuk, tökéletes. One thing I've used uh, in the past. Korábban többször beszéltem arról, hogy a lobby a lobby ülések közététele, közétételevel kapcsolatban mi a helyzet? Néhány képviselő használja, mások nem. Hogyan lehetne meggyőzni a képviselőket arra, hogy használják? Hogyan lehet ezt felhasználó baráttá tenni, ezen lobby üléseknek a közzétételét tehát mikorra várhatjuk az ezzel kapcsolatos változásokat? A második kérdés, ami felmerült, az az egy ajánló uniós kiírások, pályázatok, 1396 közbeszerzési bejárás volt 2019-ben, ahol csak egy ajánlat érkezett. Ez egy elég magas számnak tűnik nekem, főleg, hogyha azt nézem, hogy a konkrétan mely cégekről van szó, és általában milyen tárgyú pályázatokról van szó, általában szállodák, autógyártók, stb. Tehát ezek nem azok az ágazatok, amelyekben ne lenne verseny, amelyekben ne lennének versenytársak. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy többen vegyenek részt a pályázaton? 459 képviselő lépett ki a parlamentből, vagy, vagy a, nem választották meg újra 2019-ben, és ebből a több mint 400 képviselőből csak egy képviselő jelentette be, hogy lobby tevékenységet kezdett aztán ezután végezni. Tehát a többiek nem tájékoztattak ezen új, vagy az új megbízásaikról, vagy az új feladataikról. Ez ugye a forgóajtó effektus, és úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatban nem nem kaptunk tájékoztatást. Lehet, hogy a képviselők nem is tudnak erről a szabályról, vagy visszaélnek azzal, hogy még mindig beléphetnek az Európai Parlament épületébe, és be is lépnek, hogyha valaki lobby badge, badge kér, akkor lobbista budget kér, hogy a parlamenthez be, be tudjon lépni, akkor megvizsgálják-e, hogy ez a személy minden elvárásnak megfelelt-e azzal kapcsolatban, hogy bejelentette a parlamenti képviselői mandátuma utáni, vagy leadása utáni tevékenységét. Ami pedig a megújuló energiaforrások használatát illeti, a parlamentben kérdezem, hogy a villamos energiát milyen energiaforrásból biztosít hasznosítjuk eh, mondjuk eh, atomenergiából, vagy eh, esetleg kétes belga reaktorokból kapunk-e atomenergiát, vagy van-e ebben szélenergia, napenergia. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm Daniel Freundnak. Hát nincs túl sok időnk, mondja az elnök most már a kollégáknak nem fogok tudni eh, szót adni egyesével a spontán hozzászólásokban, mert a, kép, mert a e, tolmácsoknak lejár a munkaideje. Most megadom a szót az alelnökünknek, és aztán Velle úrnak, hogy eh, összefoglalják a vitát, és aztán Calvin úrnak, és aztán Adam úrnak, és Kazala úrnak. Our Vice President. Alelnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, nem fogok túl sok időt igénybe venni. A főtitkárnak adom meg a lehetőséget, hogy összefoglalja a vitát. Nagyon jó volt a költségvetési végrehajtás. A tolmácsok szeretnék tájékoztatni a képviselőket, hogy lejárt a tolmácsolás ideje, úgyhogy befejeztük a tolmácsolást. of the parliament's budget was below the possibilities offered within the relevant ceiling of the current MFF for administrative expenditure in 2019, which is, I believe, also important for us and show our commitment to be responsible when